kártyámat, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy a szavazatom fölkerült a listára. Azt hiszem, hogy hamar kiúztam a kártyát, nem biztos, hogy figyelembe vette a gép a szavazatomat. Megnézzük. Hölgyeim és uraim, a néppárt az S és D frakciótól a következő bejelentést kaptam. Az Envi bizottságba Ulmer kolléga, Kósa kolléga Tran bizottságba, és az Agri bizottságba pedig Andriő kolléga kerül be a javaslatok értelmében, akkor megerősítettük őket. A jegyzőkönyvet a következő.